Dear colleagues, Kedves kollégák, 10 percre elmúlt 9 óra, épp itt az ideje, hogy megkezdjük a köztös, közös Inte, Inte Deve és NV eszmecserét a bizottsággal a nemzetközi kereskedelem irányításával kapcsolatosan, illetve a e, FLECT e, cselekvési értékeléséről és a fakitermelésről. A DEVE bizottság alelnöke Enrique Guerrero kezd. Tessék. Üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok! Végre kisütött a nap Brüsszelbe. Egy kicsit olyan, mint hogyha Olaszországban vagy Spanyolországban lennénk, nem is annyira Belgiumban. Reggel kilenckor egy kicsit nehezünkre esik itt lenni, de hát ez egy olyan áldozat, ami megéri, mert tehetünk a környezet védelméért, illetve az olyan emberek jogaiért, akiknek az életmódja a fakitermeléshez kapcsolódik illetve a, a faanyag felhasználásához. Elnézést kérek, hogy a szakbizottságunk elnöke nem tud itt lenni, a DEVE elnöke. Mivel ő az Egyesült Királyságot képviselői, gondolom nem igényel különösebb magyarázatot, hogy miért nem tudott ma csatlakozni hozzánk. Szeretnék néhány szót szólni, ha megengedik erről a nagyon fontos témáról. Annak ellenére, hogy jó ideje nemzetközi szinten sok erőfeszítés történt az Európai Unióban is, a cselekvési tervvel kapcsolatosan az fakitermeléssel és a kereskedelemmel kapcsolatosan az F, a FLECT rendeletről beszélünk, illetve a fakitermelésről szóló rendeletről is, amely 2013 márciusa óta van hatályban. Ezek a nemzetközi erőfeszítések és EU-s erőfeszítések lehetővé tették, hogy valamilyen módon korlátozzuk az illegális fakitermelést és kereskedelmet, de azt nem tudtam megakadályozni, hogy teljesen megszüntesse az illegális favágást, attól függetlenül, hogy milyen konjunktúra van erre. Bizonyos el tudják képzelni, hogy ez milyen károkat okoz a környezetnek, a termőföldnek és azoknak a népességeknek, azoknak az embereknek, akik ezekben a térségekben élnek. A Fejlesztési Szakbizottság a, az önkéntes csatlakozási, illetve társulási szerződésekkel foglalkozik ilyen szempontból, illetve az afrikai, ázsiai és latin-amerikai térségekkel pozitív ösztönzőket próbálunk kialakítani, illetve próbálunk segíteni, hozzájárulni a korrupció elleni harchoz, a jogállamiságot gyengítő tényezők ellen próbálunk hatni, gyakran a kudarcot vallott állami működés van az illegális favágások mögött. Azok a megállapodások, amelyeket sikerült tető alá hozni, pozitív lökést adtak a reformoknak, amelyek ezekben az országokban történtek, de ezeknek a megállapodásoknak az alkalmazása, vagy nem alkalmazása sok akadályt jelent sokokból főleg azért, mert nincs meg esetleg adott esetben a kellő politikai akarat, vagy a kormányzási képesség, lehetőség ezekben az országokban, vagy az a képesség, hogy a, az támogatásokat alkalmazzák, befogadják és felhasználják. Azért vannak jó hírek is bizonyos országokból, különösen Indonézia házatájáról, akik már haladtak az illegális kivágások ellenőrzésében. Az Unió számvevőszéke kiadott egy jelentést, amelyből kiderül, hogy hol vannak a joghézagok az a megállapodások alkalmazásában, az Európai Unió által adott támogatások felhasználásában. A szembevőszék az Európai Bizottságot is felkérte, hogy munkatervet, pontosabb munkatervet készítsen, közép és hosszú távon pontosabb célokkal és pontos költségvetéssel. A Fejlesztési Bizottság részéről mi úgy gondoljuk, hogy valóban szükséges, hogy további erőfeszítéseket tegyünk és erőforrásokat mozgósítsunk, és ezt folyamatosan meg kell tenni az a céljaink elérése érdekében. A mai megbeszélésünk, a három szakbizottság találkozója nagyon jó lehetőség véleményem szerint arra, hogy a gondolatainkat megosszuk egymással, és hogy a szemevőszék által felvetett aggályokra reagáljunk, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan értékeljük a FLECT cselekvési terv alkalmazását, és arra is, hogy a szabályozást adott esetben felülvizsgáljuk Elismétlem, hogy ez egy olyan ügy, amely sok akadályba ütközik. Az érintett országokban sok esetben politikai instabilitás uralkodik, vannak kérdések, amelyek a környezetvédelemhez tartoznak, de végső soron a cél, hogy a, ezekben a fa exportőr országokban élő lakosság életmódját fel tudjuk tartani. Köszönöm. Thank you very much, and now I give the floor to... Köszönöm szépen. Az INTA szakbizottság elnökének adom meg most a szót. Halljuk, hallgassuk meg a másik érintett szakbizottság véleményét is. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Természetesen az érték alapú kereskedelem stratégiája érinti a faágazatot is, illetve a fenntartható erdészet kérdését. Ezért nagyon fontos, hogy tudjuk javítani a helyzetet, ahogyan Enrique az előbb ismertette, 12 évvel a FLECT cselekvési terv hatályba lépése után engedélyezési rendszerről még mindig nem tárgyalunk. Csak reménykedni tudok, hogy közelebb kerülünk az elsőhöz. Uh, uh, Indonézia esetében már közel kerültünk az engedélyezési tervhez. Ez talán jó lépés eh, a jó irányba. De én azt gondolom, hogy eh, a különböző ágazatokban a globális értékláncot kell vizsgálnunk, különben nem tudjuk azt garantálni, hogy eh, a környezetvédelmi feltételek és az életkörülmények javulnak a térségekben. Tegnap a konfliktust jelentő ásványi anyagokkal kapcsolatosan tárgyaltunk. Itt is ugyanez a cél, hogy a teljes értékláncon végig haladva ezeket az elveket tudjuk alkalmazni, és ezt minden jogszabályban így kell tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kezdjük meg a téma tárgyalását. Lorenzo asszonynak adom meg a szót aki a DEFCO főigazgatóságot képviseli. Tessék! Thank you very much. If we can put up the, uh, the presentation. Köszönöm szépen. On the screen? It's not on the screen. Okay, good morning. Rendben. Üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy fogadtak minket ezen eh, a közös megbeszélésen. Én azt gondolom, hogy nagyon is aktuális ez, és kiváló lehetőség, hogy választ keresünk bizonyos kérdésekre a cselekvési tervvel kapcsolatosan. Bevezetőként szeretnék eh, néhány diát megmutatni, hogy mindenkit emlékeztessek a FLECT eh, cselekvési terv részleteiről. Bizonyára tudják, a FLEG cselekvési tervet 2003-ban hagyták jóvá. A cél az illegális fa kitermelés és kereskedelem visszaszorítása. Ezt eh, a Fejlesztési Főigazgatóság kezdeményezte, illetve a Környezetvédelmi Főigazgatóság az EU tagállamok és némely partner országok a részes felei ennek. Kettős célral született ez a cselekvési terv a kormányzás javítás érdekében. Ez egy kereskedelmi megállapodás, de azért vannak kormányzási elemei is. Ez az erőssége, de ebből nyilván sok nehézség is felmerül. Összefoglalva. Nagyon innovatív eszközről beszélünk, nem a hagyományokat követő fejlesztési program, hanem ez egyfajta csomag. Szabályozási és szakpolitikai intézkedéseket tartalmaz hét cselekvési területen. Ezek olyanok, mint a kormányzat, a magán eh, ágazat eh, kezdeményezései, EU jogszabályok. Ezek a legfontosabb összetevője a programnak, és a legfontosabb eredményei, ahogyan említették, a VPA az önkéntes partnerségi megállapodás, amelyet 2005-ben fogadtak el szabályozó eszközként, és ez lehetővé tette a bizottság számára, hogy a bizottság kereskedelmi megállapodásokat kössön az érintett országokkal. A VPA ennek a cselekvési tervnek az egyik legnagyobb eredménye. Lehetővé teszi, hogy ezek az országok az EU-ba termékeket exportáljanak, miközben az EU meg nem ad hozzáférést az EU piacra az illegálisan kitermelt faanyag számára. Az erőfeszítés arra vonatkozik, hogy az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és az érdekeltek részvételét ösztönözzük. A fakitermelésre vonatkozó rendelet a flec nek egy fontos pillére, erről majd részletesebben beszélnek kollégáink, akik az, a Környezetvédelmi Főigazgatóságot képviselik. Ami a cselekvési terv értékelését illeti. 11 évnyi végrehajtás után kerül erre sor. Erre a jog nem kötelez minket, de úgy gondoltuk, hogy mivel a kontextus változik, ezért szükségesé vált, hogy értékeljük az eredményeket. Mind a hét cselekvési területen zajlik ez a, az értékelés, szorosan kapcsolódik mindez a számvevőszék ellenőrzéséhez, és ettől függetlenül zajlik egyébként a fakitermelése vonatkozó EU rendelet felülvizsgálata is. Az értékelő jelentés készítése még folyamatban van, illetve maga a jelentés már megszületett eh, májusban. Az, a testületi munka dokumentum nem sokára megjelenik. Az értékelésnek azért vannak súlyos eh, korlátai is, már mély az adatok hozzáférhetőségét illeti, mind eh, a kereskedelemmel kapcsolatosan, de főleg a kormányzati erőfeszítések eredményeivel kapcsolatosan. Ami a módszertan és az eredményeket illeti, az elvárt eredményeket, egy független értékelést végeztünk a jobb jogalkotás csomag keretében. Az irányító bizottság bábáskodott e fölött a, a jelentéskészítés között, ami a gyengeségeket illeti az értékelésből. Nagyon széles szemben kell itt haladni, hiszen a flektel kapcsolatosan mindenkinek az jut először eszébe, amit az előbb hallottunk. Nevezetesen, hogy 13 év után még mindig nincsen engedélyezési eljárás, és ez, amit hangsúlyozni szeretnék ma, hogy a FLECT nagyon komplex eh, jogi eszköz, összefoglalva mit mondhatunk róla. Ami mérhető, vagyis eh, az eh, engedélyek kiadása, ilyen mérhető eredményt nem tudtunk eddig még elérni, de azért bizonyos részeredményeket már fel tudunk mutatni, különösen a partnerországok erdészeti igazgatásában, de ezek nem mérhető eredmények, ez nagy hiányosság, tehát vannak eredmények, de ezeket nem tudjuk számszerűsíteni. Ami az a tanácsadó jelentést illeti és értékelést, ez a FLECT erősségeiről is beszél, mint már említettem, ez egy újító jellegű eszköz, továbbra is nagyon releváns támogatást élvez a magánszféra, a civil társadalom részéről, minden érdekelt részéről, akik részt vesznek a folyamatban. bizonyította a költség hatékonyságát is, vagy legalábbis jó arányokat mutat már, ami a költségeket és előnyöket illeti, és az EU számára mindenképpen hozzáadott értéket képez, mind a piaci hatása, mind pedig a költségvetési hatása tekintetében. És az is nagyon fontos eredmény, hogy a tagállamokkal a cselekvéseket koordinálni tudjuk. Ami a sikereket illeti, 15 országgal kapcsolatosan 10, illetve 6 VPA most már aláírásra került, 9-ről továbbra is tárgyalunk. A FLECT sikere elsősorban Indonézián múlik. Indonézia talán a legnagyobb példa, a legnagyobb siker, ahol arra számítunk, hogy 2016 vége előtt be tudjuk vezetni a FLECT engedélyezést a fakitermelésben. Az ETO kapcsolatosan is beszámolhatunk sikerekről olyan értelemben, hogy például a közbeszerzési politika a fakitermelése kapcsolatosan világos, hogy hatással volt a piacra. Nemzetközi szintéren pedig Where other, um, consumer countries... olyan hatást is tapasztalunk, hogy felvevő országok, mint Japán, Ausztrália is elkezdtek intézkedéseket hozni az illegális fakitermeléssel szemben, ami aztán két oldalú párbeszédek formájában öltött testet, például Kínával, és arra számítunk, hogy több közbeszerzési politika is kialakul ezekben az országokban, és ez hatással lesz majd a belső piacra is, ami sok országban a piac nagy részét teszi ki. Aztán a legnagyobb hiányosságok legalábbis az értékelés szerint. Ezt egyébként röviden már említettem is. A tervezés és, és az egyeztetés hiányosságai. ez a bizottság és a tagállamok rovására írható. A VPA-k nagyon komplex eszközök, nagyon sok erőforrást igényelnek, és időben nagyon változik a partnerországoknak a politikai akarata ezzel kapcsolatosan. Tehát látjuk, hogy milyen messzeható politikai változásokra van szükség céljaink elérés érdekében, és vannak olyan cselekvési területek, a hét területet már említettem, ahol nem történt elég munka, beleértve a, fi- a finanszírozási, beruházási területet, és az elmúlt évtizedben a politikai kontextus is sokat változott. Az erdő írtásoknak a kontextusa, az oka, a motivációja is megváltozott. És most egyre inkább a globális piacok, a feltörekvő piacok határozzák meg a szinteret az ajánlások tekintetében a tanácsadó beszél arról, hogy földrajzilag és tematikusan fókuszálni kell a programot, hogy javuljon a hatékonysága. Javítani kell a tervezést a hatékonyság fokozása érdekében, az erdők elvesztését, írtását is kezelni kell, ezek, ennek a fő motivációit feltárni. és meg kell határozni, hogy a vonatkozó szakpolitikáknak mit kell tartalmazniuk, illetve e, ezt összhangba kell hozni a klímaváltozásra vonatkozó kezdeményezésekkel. A testületi munkadokumentum, amely még nem készült el, de arra számítunk, hogy június végére elkészül, ez nem igazán előretekintő munka, hanem inkább e, visszatekintő értékelés. And we try to, to sum ez megpróbál összefoglalni, tömöríteni. Mielőtt aztán elgondolkoznánk az egészen. Megnézi azt, hogy a szabály megfelele a célnak, hogy hogy néz ki a költség haszonelemzés, és foglalkozni fogunk a tervezés, monitorozás következetlenségeivel is. A következő lépés, mint már említettem, a munkadokumentum elfogadása, és tanácsi következtetések is várhatóak még a holland elnökség alatt. Ez egy talán olyan folyamat eleje, mely egy parlamenti állásfoglaláshoz vezethet. Szélesebb körű konzultációt is el kell indítanunk, hogy megnézzük a különböző opciókat, melyek ezzel a jelenséggel foglalkoznak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Anley úrat fogjuk meghallgatni a Környezetvédelmi Főigazgatóságról, aki ugyan ezen flagged cselekvési tervről fog beszélni, csak egy másik szemszögből. Jó reggelt kívánok, tisztelt tagok! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek ma reggel. Folytatom, ahol kollégám a DigiDefco-ból abba hagyta. Véleményem szerint önöket nem kell meggyőznünk, arról, hogy mennyire összetett ez az ágazat, és hogy milyen átmenetről van itt szó, milyen hatalmas átmenetről. Sok ország eh, van összetett a helyzet. Indonézia például federális felépítésű ország, különböző vélemények eh, uralkodnak az ország különböző pontjain. Mindezt nekünk össze kell hoznunk. Indonéziában nagyon jó eredményeket értünk el, de azért nem minden nehézség nélkül. Hat hónappal ezelőtt azt mondtam volna, hogy mindent felfüggesztünk, mert az utolsó pillanatban a kereskedelmi minisztérium egy derogációt vezetett be az ágazatra, a butorágazatra. Néhány nappal ezelőtt pedig egy rendeletet fogadtak el a indonéz engedélyekre vonatkozóan, és remélhetőleg nem lesz semmiféle ellenvetés. Így remélhetőleg augusztus közepén az egész hatályba tud lépni. A tagállamokkal van egy három hónapos eljárásunk, a tagállamoknak a szükséges administratív struktúráikat illetve kell léptetniük, el kell indítaniuk. Reméljük, hogy az év vége előtt meg is kapjuk majd az első engedéllyel az Unióba beszállított szállítmányokat. Abban reménykedünk, hogy Indonézia is látja, hogy kemény munkájának milyen előnyei lesznek, hogy az ő rendszerük, melyet felállítottak, előnyhöz jutatja őket, és remélhetőleg azok az országok, amelyek most gondolkoznak azon, hogy érdemes e nekik is követni Indonézia példáját, ezt, is, ezt meg, fog, meg is fogják tenni. Ezért emlékedünk abban, hogy az indonész példa előre visz bennünket a jövőben. Ami a fakitermeléssel kapcsolatos rendeletet illeti, Három dologról szeretnék itt beszélni. Először szeretnék emlékeztetni arra, hogy a rendeletnek melyek a legfontosabb kötelezettségei, és megnézzük a felülvizsgálatot és végrehajtást is miről van szó ebben a rendeletben. Ez egy kellő gondoság elvével eljáró rendszert követel meg a gazdasági szereplőktől. Az, aki fát vásárol és értékesít, termékeket értékesít az EU-ban, az annak kötelessége gondoskodni arról, hogy legális fából származzon ez. A gazdasági szereplő kötelezettségéről van szó. Az uniós tagállamoknak pedig meg kell vizsgálniuk, hogy a gazdasági szereplők eleget tesznek-e. Tilos illegálisan kivágott fát vagy fatermékeket értékesíteni az Európai Unióban. A tagállamoknak vannak illetékes hatóságai, melyek ezt ellenőrzik, és kötelesek is ezt a kritériumot megvizsgálni. Emellett az uniós kereskedős, kereskedőknek a nyomon követhetőséget bizonyítaniuk kell. Ilyen tekintetben vannak késedelmek. A tagállamoknak új fajta közigazgatási testületeket kell létrehozniuk, újfajta munkamódszereket kell bevezetniük, egy illetékes hatóságot kell kinevezniük, kijelölniük, a mm, szankciókat is be kell vezetni, és egy gazdasági szereplőket ellenőrző rendszert is létre kell hozniuk, kockázat, megközelítés alapul véve. Nem egy vámügyi rendszerről van itt szó. A bizottság szerepe az, hogy mindezt átlássa, fel, felügyelje, és megnézze azt, hogy a tagállamok hogyan hajtanak végre. A közelmúltban egy jelentést állítottunk össze, a tagállami jelentések, a nyilvános konzultációk, valamint a szélesebb körben az érdeket fel kell folytatott vita alapján. A jelentésünk azt mondja, hogy továbbra is hisszük azt, hogy a rendelet továbbra is nagy kiadással lehet az illegális falkitermelés visszaszorítására. Ezt a véleményt az érdekelt felek többsége el is ismeri, és úgy gondolják, hogy a rendelet jelentős hozzájárulás a fa kitermelés, valamint erdőki, az kivágás elleni harcban. De további tagállami erőfeszítésekre van szükség, hogy a rendelet céljait el lehessen érni. A bizonyítékok azt mutatják, hogy sok tagállamban az illetékes hatóság nem különít el elegendő erőforrást a betartatásra. Az uniós tagállamokban mm, a közkiadásokat megpróbálják kordában tartani, és ilyen időkben elég nehéz újabb kötelezettségeket megfogalmazni, illetve kötelezettségeknek eleget tenni. De azért ezen a területen is látunk már javulást az Európai Uniós gazdasági szereplők kezdik megérteni azt, hogy tenniük kell, hogy bizonyítsák, hogy áruljuk legális. De további erőfeszítésekre van szükség az illetékes testületek részéről és a hatóságok részéről is, hogy a teljes szabályoknak való megfelelés biztosított legyen. a tagállamokban a hatékony végrehajtáshoz kommunikációs kampányokat szervezünk meg, tudatosságnövelő kampányokat a gazdasági szereplők körében. Pozitív az, hogy a rendelet, és a kollégám is beszélt erről, Ausztráliában is példaként, valamint Svájcban is példaként példának számít, megpróbálnak hasonló jellegű törvényeket bevezetni a g környezetvédelmi találkozóján. Vele biztos az említett g miniszteri szintű találkozó nyilatkozatába is próbált hasonló megfogalmazást bevenni, szöveget bevenni, hogy más országok is kövessék ezt a rendeletet. Remélhetőleg az önkéntes partnerségi megállapodással rendelkező országok követni fogják a példát. Indonéziával most már van ilyen rendszerünk. Az év vége után a, rendeltet kell alkalmazniuk, az engedély megfelelő lesz az indonéz áruk esetében arra, hogy bizonyítsa a fa legalitását. De felmerült egy kérdés, az, hogy a rendeletben megfelelően lefedjük-e az összes termékeket hatály tekintetében. Néhányan azt is elmondták, hogy nem vagyunk teljesen következetesek. Például az asztal a hatály alá tartozik, a szék viszont nem ilyen szempontból kell megnéznünk a következetességet. Tehát a termékek tekintetében a hatályt bővíteni kell. A tagállamokkal az elmúlt két évben és a jövőben is a FLEX szakbizottságban és a fakitermelési munkacsoportban mm, tovább tanulunk egymástól iránymutatást, iránymutatásokat dolgozunk ilyenek alapján. Megnézzük, hogy mi a bevált gyakorlat. Ez a végrehajtásnak a puha oldala. Viszont van ennek egy keményebb oldala is, végrehajtás, betartatás szempontjából. 2014-ben, ha most visszapillantunk egy kicsit, 18 olyan tagállamunk volt, ahol további előrelépése volt szükség a betartatás tekintetében. Tavaly júniusra ez a szám négyre csökkent, ahol további intézkedésekre volt még szükség. Folytatjuk a párbeszédet ezekkel az országokkal. A puha megközelítéstől egy kicsit eltávolodtunk, mert négy tagállam esetében jogsértési eljárást kezdeményeztünk, kezdtünk el, és az országoktól Például Spanyolországtól ígéretet is kaptunk, azt mondták, hogy a régióban, minden egyes régióban lesz majd egy illetékes hatóság. Hát ez egy kicsit bonyolultabbá teszi a rendszert az ő esetükben, de elismeri azt, hogy az ő kormányzási struktúrájukban akkor mindenkinek meg lesz a felelőssége. És várjuk, hogy a tagállamok elmondják, hogy hol ki az illetékes. Általában véve pozitívan állunk hozzá az egészhez, elfogadjuk azt, hogy sok mindent tenni kell még. Mondottam, hogy a puha megközelítéstől kicsit elmozdultunk, hogy iránymutatásoktól eh, most már egy kicsit keményebb megközelítést alkalmazunk, és ez elkezdte meghozni a kívánt eredményt. Továbbra is folytatjuk a párbeszédet a civil társadalommal, és már reménykedünk abban, hogy az elkövetkező években egyre több eh, előrelépést láthatunk. Én azt látom, hogy egy sor olyan tagállam van, ahol jó az ellenőrzési rendszer. Van olyan ország, ahol túl sok a bírósági eset, túl sokan kerülnek bíróság elé, túl sok gazdasági szereplőt szankcionálnak. Ha megnézzük eh, Kínát például, ezek az uniós tagállamokból kollégákat vittünk Kínába megnézni az ottani helyzetet, és megbeszéltük azt, hogy ha nem járnak el megfelelően, akkor az kihatással lesz az uniós értékesítéseikre. Minden esetre azt látjuk most, hogy azért az elkötelezettség megvan a tagállamok részéről. Köszönöm szépen! És most elkezdhetjük a vitát. Zsadó úr az első. Merci. Köszönöm a szót, elnök úr. Abban a szerencsében volt részem, hogy az INTA jelentés készítője voltam több önkéntes partnerségi megállapodás vonatkozásában a FLECT témájában, és hát eléggé részletes vitát folytattunk, azt hiszem 2014-ben az előző ciklus vége felé a, az Indonéziával kapcsolatos delegált aktusokról. Nyilvánvalóan fontos ez a vita, és hát eléggé feszes is, mert néhány évvel ezelőtt minden értékelés azt mutatta, hogy Indonéziában az erdészeti termékek kiaknázásának, kitermelésének nagy része illegális módon történt, és ez kétségtelen. Az indonéziai kormány sokat tett annak érdekében, hogy, mert azt hiszem, hogy nyilvánvalóan a jó hírnevük is ettől függött, hogy az erdészeti ágazatot megtisztítsa. És azt hiszem, hogy a fleknek ebből a szempontból fontos szerepe volt. A zöldek már a kezdetek kezdetétől támogatták ezt a mechanizmust, mert nyilvánvalóan olyan eszköz ez, amely tisztességesebbé teszi a kereskedelmet, ugyanakkor nyilvánvalóan olyan eszköz, és ezt a bizottság is elmondta, amelyel védhetjük az erdőt, még akkor is, hogyha az erdőírtás zöme azért történik, mert mezőgazdasági hasznosítású területé alakítják át a volt erdő területeket. De ez nagyon fontos a cégek demokratizálódása szempontjából is, ahol a FLECT folyamatot is felhasználták. A demokrácia nyilván azt jelenti, hogy választásokat kell tartani, hogy jogállamiságról van szó, de ugyanakkor minden érintett bevonásáról is szó van, és főleg a civil társadalom részéről. Mégpedig a termelési lánc minden egyes szeménél. A kitermeléstől, ami a természeti forrásokhoz kapcsolódik, egészen a feldolgozásig. Úgyhogy ami minket illet, ez rendkívül fontos elem volt, és a legtöbb ország esetében, ahol elfogadták ezeket az önkéntes partnerségi megalapodásokat, a civil szervezetek rendkívüli módon üdvözölték ezt, az, a, a, ezt a folyamatot. Nos, azt látjuk, hogy milyen nehézséggel kell szembenéznünk. A FLEG már régóta megvan, de nincsenek engedélyek. Úgyhogy, és láttuk azt, hogy ez mindenki számára probléma, ez az elemzésből kiderül, ez a gépezet engedélyt nem hozott létre, ami a jelentőségét adná ennek az egésznek. Úgyhogy végül is a lényeg az, hogy eredményt kell felmutatni, de annak a kockázatával, ami mindig is megvan, hogy kicsit túl gyorsan jelenjenek meg ezek az eredmények. És persze közös a felelősségünk, mert hogyha az első engedély nem lenne teljesen világos azzal kapcsolatban, hogy milyen eh, fa érkezik az európai piacra, tehát legálisan kivágott fa-e, akkor nyilván nagyon vigyáznunk kell. A mi ö, eh, eh, frakciónk ö, nagyon örül az előrelépésnek Indonéziában, de nagyon oda kell figyelnünk a, arra, hogy az első engedély ne legyen illegális kitermeléshez, fakitermeléshez köthető, megbízhatóak, függetlenek legyenek az ellenőrző rendszerek, ugye az átláthatósági mechanizmus beindítása is nem könnyű, mert hát, hát világszerte Indonéziában is vannak bizony gátló tényezők. Úgyhogy véleményem szerint egész egyszerűen a különböző parlamenti szakbizottságok, illetve az Európai Bizottság kívánsága, hogy meglegyen az első engedély mégpedig makulátlan minőségű, és példaértékű legyen nagyon sok ország számára, ne pedig egy olyan negatív példa legyen, ami aztán minden tönkre Köszönöm. Müller asszony. Igen, köszönöm szépen, Állok úr. Mi is üdvözöljük a bizottság jelentését, és üdvözöljük a bizottság következtetését, hogy az uniós rendeletet nem szükséges módosítani. Az erdőgazdálkodási rendszerek a tagállamokban történelmi jellegűek, el is térnek egymástól, és a tagállami ellenőrző rendszerek sem feltétlenül hasonlíthatóak össze egymással így aztán várható az is, hogy a végrehajtás sem történik mindenhol ugyanazzal a sebességgel. A rendelet megnyitása véleményünk szerint túl korai lenne. Említették a gyengébb pontokat, Természetesen ezeket a gyengébb pontokat fel kell számolnunk. A tagállamokon belül ezt a munkát el kell mélyíteni. További tanácskozásokra van szükség, a piaci szereplőkkel jobban tájékoztassuk őket, és gondoskodjunk arról is, hogy ne terheljük őket további bürokratikus terhekkel. A melléklet megnyitását elképzelhetőnek tartjuk, ezt meg is beszélhetjük, de azért a cél az legyen, hogy pontosan azért, mert eltérőek a régiók, melyekből importáljuk a fatermékeket, a, ugyanolyan szabályokkal alkalmazzanak, mint a mi gazdasági szereplőink. Tudjuk azt, hogy az Európai Unión belül saját faállományunkat csak 65%-ig használjuk ki, ami azt jelenti, hogy nekünk is még nagyon nagy erőforrásaink vannak. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy el kell még gondolkoznunk például a fadugó kérdésén. Ezt a hatály nem fedig le, holott még ezt még még bevehetjük a hatály alá, és úgy érezzük, hogy ilyen tekintetben még masszívan fel tudnánk lépni. Köszönöm szépen! Fjellner úr, igen, köszönöm szépen. Az Európai Parlamentben úgy tűnik, hogy az ember olyan, mint az aranyhal, odafigyel arra, mi éppen történik, zajlik körülötte, de elfelejti azt, ami korábban történt. A fakitermelési rendelet előadója voltam, amikor ezt az anyagot kezeltük és elfogadtuk néhány évvel ezelőtt. Ez néhány évvel ezelőtt volt, úgyhogy elnézést, ha valami tartalmit elfelejtettem. Minden esetre azért nagyon jó hallani, a rendeletről. Lenne itt egy konkrét kérdésem. Tudjuk azt, hogy a fakitermelési rendeletnek van egy szankciókra vonatkozó része. Vannak szankciók. Szeretném tudni, hogy volt-e olyan gazdasági szereplő, akit megbüntettek? Kapott-e valaki szankciót? Volt-e olyan gazdasági szereplő, akiről úgy gondolták, hogy nem tesz a kötelezettségeinek, és megbírságolták? Azt mondják, hogy nem volt ilyen, akkor hát persze mondhatjuk azt, hogy világos az, hogy nem hajtanak végre, tagállamok körmére kell kopintani, stb. Mert hogy nem voltak szankciók, vagy lehet, hogy csak nagyon kevés volt. De lehet, hogy itt van egy másik aspektus, ezt is érdemes lenne elgondolkozni. Egy valamit szeretnék a bizottságtól ezzel kapcsolatban megtudni. A végrehajtás kívásaira vonatkozik a kérdésem. Elnézést, hogyha elfeledkezem a részletekről, de azt mondom, hogy tudnunk kell garantálni azt, hogy megfelelő legális tevékenységből származik a fa fajtája, stb. stb. A hatály lefedi a papírt. Ha mondjuk valaki Finországban papírgyárnál dolgozik, ugye ott sokat importálnak Oroszországban is. Ott van a finn és az orosz farost is, és mind a kettőt használják. Ahhoz, hogy garantáljuk, hogy ki lehessen mondani azt, hogy ez, ez ebből a farostból van, és az abból, hogy például ennek a, ezen asztal esetében el tudjuk mondani azt, hogy, hogy pontosan ö, milyen ö, fából van, ott van például a svéd IKEA, és ők azt mondták, hogy meg tudnak ö, birkozni a szabályokkal. Hát nyilván ö, ez nem meglepő, ők a legnagyobbak közé tartoznak. Viszont kérdezném, hogy a kis gazdasági szereplők képesek-e bizonyítani, elmondani, minden bizonyal állítani, hogy egy bizonyos termékük milyen fából származik. Ha megnézzük például a cellulózból gyártott műanyagot, az valószínűleg nagyon sok mindenből származik a, a forrás értékét kell figyelembe venni. Van a maradékfa, ami megmarad a fakitermelés után, ezt nehéz hasznosítani jelenleg, és nagyon sok bürokrácia kapcsolódik ahhoz, hogy ténylegesen bizonyítani lehet, hogy abból csinálnak, készítenek valamit, ezért inkább csak hagyják. Szeretném tudni, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban hogyan járna el. Nagyon nehéz végrehajtani ezt a rendeletet, és itt nem csak pénzről van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Autala asszony, köszönöm szépen, nagyon sok átláthatósági és elszámoltathatósági kezdeményezés van a nem megújuló természeti erőforrásokra, amelyeket ki kell termelni. Vannak itt erre vonatkozóan különböző kezdeményezések. A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban azonban tennünk kell, gondoskodnunk kell, hogy ez fenntartható legyen. A FLECT és a fakitermelési rendelet kiértékelése nagyon fontos, mert ezzel létrehozhatunk valami nagyon hatékonyat, és mindezt arra alapozva, amit elértünk a FLECT-tel, valamint az önkéntes partnerségi megállapodással, illetve a fakitermelési rendelettel. Ha jól értem, akkor lesz most egy uniós cselekvési terv a fakivágásra. Remélhetőleg ezzel kapcsolatban sikerülhet tovább lépnünk. Három kérdésem lenne. A bizottság klaszter alapon fog eljárni? Ez lesz a munkamondszere? Mert azt mondták, hogy sok minden nem következetes, és ezt kívánják felszámolni. Tehát a bizottságnak koherensebb, konszisztensebb módon kell eljárnia. A fenntartható fejlesztési célok az Agenda 2030-as céljai kötezik is a bizottságot arra, hogy ezt megtegye. A parlamentnek is szélesebb körben kell megvitatni ezeket a kérdéseket. A második kérdésem, az előbb hallhattuk a rendelt kiértékelése alapján, hogy lehet, hogy értelme lenne kiterjeszteni a termékek hatáját. Igen, talán ez az egyik legfontosabb következtetés. Az erdők átalakítása az egyik ok, ami, és ezért vágják ki a fákat, és ezért romlik az erdők állapota is kiterjeszthetjük erre is a hatályt. Harmadik kérdés, hallottuk, hogy a magánszektort nem vonják be megfelelő módon a flektbe. Van-e esély arra, hogy olyan eszközöket hozzunk létre, hogy legyen kötelező együttműködés, hogy el lehessen valakit számoltatni. Ha megnézzük a válság konfliktusos övezetekből származó ásványok kérdését és az erre vonatkozó szabályokat talán eljárhatnánk itt is így a terméklánc fenntarthatóságát figyelembe véve. Utolsó kérdés, ha a bizottság egy cselekvési tervet akar most megalkotni, ez vajon átlátható módon történik, hogy minden szereplőt bevonjunk? Kicsit csalódott vagyok. A bizottság egy munkadokumentumot alkotott meg, és ez azt jelenti, hogy a többi intézményt nem kérdezte meg megfelelő módon, lehet, hogy a civil társadalom nem kapott lehetőséget arra, hogy részt vegyen a munkában, úgy, mintha ezt például egy közlemény esetében tették volna meg. Want Köszönöm szépen. Akkor a bizottságot szeretnénk meghallgatni a válaszadás jogán. Nem tudom, Lorenz úr kezdi, aztán utána Anli úr, nem tudom. Hogyan szeretnék? Köszönöm, biztos úr. A Környezetvédelmi Főigazgatóság nevében kezdem sok minden vetődött fel. Először is Zsabó úr, a jelentés készítője Indonéziáról szólt. Teljes mértékben osztjuk aggájait. Az első alkalommal jól kell eljárnunk, még akkor is, hogyha az volt az első megoldás, hogy 50 ára vonatkozik a termékeknek, de azt mondtuk, hogy nem. Úgyhogy aztán végül az összes bútorra vonatkoztatni szeretnénk. Egy hónappal ezelőtt egy nagyon fontos ülés volt, olyan 25-en voltak Indonéziából, három minisztériumból, az iparképviseletéből, a civil társadalom képviseletében, és mindannyian azt mondták, hogy elkötelezettek emellett. Ez óriási átalakulás, nagyon sok munkát végeztek, most már 100%-át fedi ez le az erdészeti tevékenységnek, még azt is, ami nem az EU-ba irányul, és tudják nagyon jól, hogy a szavahihetőségük forog kockán. Úgyhogy az első szállítmányok esetében nyilván nagyon fontos, hogy minden jól menjen az ő oldalukról is, ami minket illet. A főigazgatóság erőteljesen elkötelezte magát, a civil társadalom partnersége az egyik garancia erre, hogy minden jól megy. Együttműködünk a tagállamokkal, főleg az Egyesült Királysággal, a fejlesztési ügynökségekkel, és rendkívüli támogatást élveztünk a részükről ebben a munkában. Aztán a következő a, a, a fakitermelési rendelet. Igen, vannak szankciók az egyes tagállamok számára, és vannak olyan tagállamok, amelyeknek esetében már ki is rótták ezeket, tehát működik a rendszer Szlovénia, Svédország ellenőrzői, ellenőrei is már elkezdték a munkát, és lassan beindul a folyamat. Hát reméljük, hogy lassan, de biztosan eljut az üzenet mindenhova, és az EU fakitermelési rendelete vonatkozásában nincs hiány az elkötelezettséget, illetően a magánszféra részéről. A titkársággal nagyon szélesen megosztunk minden olyan információt, amelyen rendelkezünk, ugye a tagállamokat érintő szabálysítési eljárásokat, szankciókat illetően is. Nos, nagyon nehéz ezt végrehajtani? Ez volt a másik kérdés. Igen. És ezért mondtam azt a bevezetőmben, hogy konzultációs, tapasztalat megosztó megközelítést vezettünk be először, hiszen csak két éve folyik ez. Nagyon sok országban ez jó eredményeket mutatott fel, és ahogy említettem, egyes esetekben kicsit keményebben kell fellépnünk. De hát önök is, a parlament is ezt várja tőlünk, hogy a lehető legjobban együttműködjünk, és végül az emberek készek legyenek arra, hogy egy kicsit keményebb föllépést is képviseljenek. Mi a helyzet a ö, veszélyeztetett fajokkal, az arányossággal? Nos, ha valaki gazdasági szereplő, akkor mindenképpen érdekelt abban, hogy legális forrásból származó minden felhasznált faanyaga. Mert hogyha aztán a forrásokat keverni kezdik, és olyan termékekkel rendelkeznek, amelyekkel gond lehet, mert az egyik ellátó lánc forrás nem legális, azok a piaci szereplők, akik vegyes forrásból szerzik be az alapanyagot, még inkább érdekeltek abban, hogy teljesen egyértelműen a rendeletnek megfelelően járjanak el. Aztán koherencia. Amikor arról beszéltem, a rendelet hatáját illetően beszéltem a koherenciáról, illetve, hogy a bizottságnak felül kell ezt vizsgálnia majd. Nem azt akarom mondani, hogy tudom már is, hogy mi lesz ennek az eredménye. Konzultációt folytatunk, megvizsgáljuk, megnézzük minden változásnak a hatását. De nyilván voltak olyan megjegyzések, hogy szükség van erre. Igen, meg kell vizsgálnunk az erdőírtással kapcsolatos munkát, egy tanulmány már folyamatban van ezen kérdések feltárására, hogy milyen megközelítésre van szükség. Várjuk tehát a jelentést ebben a témában. És bármi, amit a bizottság tesz, végül is attól függ, hogy mi lesz az eredménye ennek a tanulmánynak. Nyilván széles körű konzultáció is lesz a civil társadalommal is, semmiféle erefánt csontoronyban folyó munka nem lesz, teljesen nyitottak leszünk, de hát nagyon összetett ez a munka, ezt nagyon sok tisztelt képviselő is elmondta, hogy két-három évvel ezelőtt az első jelentésben mi jelent meg, mert ugye a faipari termékek és az erdőírtás területén sok minden már előrelépett. Ott van a pálmaolaj, de nem csak ez az egyik te, egyetlen termék, a szója, a kókusz és egyéb más termékek is, és pontosan ezt vizsgáljuk most. Tehát igen, érdekes hallani, a konfliktusos ásványokkal kapcsolatos összefüggésekről. Voltak javaslatok, amelyeket inkább a fakitermelési rendeletnek köszönhetően fogalmaztak meg, nem fordítva. Tehát nem mi találtunk fel mindent, amikor a termékeket vizsgáljuk, nyilván a tagállamok bizonyos irányban nyomást gyakorolnak ránk, de hát nagyon összetett a dolog, ott van a pálmaolaj, az engedélyezési rendszer, és hogy ez hogyan járulhat hozzá a további előrelépéshez. Köszönöm szépen. Okay, perhaps another uh, couple of questions. Köszönöm. Egy-két kérdés még eh, hangzott. Ami a bizottsági szolgálatokat illeti, illetve azt, hogy eh, klaszterekben dolgoznak-e? Igen, mindenképpen. Timmermans alelnök úr vezeti a munkát, és várjuk, hogy hogyan lehet klaszterben dolgozni. de a FLECT akciótervre vonatkozóan nyilván többet kell tennünk. A környezetvédelmi, a DEFCO főigazgatósággal már is együttműködünk, de a többi főigazgatóságot is be kell vonni ebbe a munkába, akár csak a tagállamokat. Talán ez az egyik hiányosság, amit orvosolni kell a tagállamokkal együtt. Magánszféra. Az értékelés eredményeképpen arra jöttünk rá, hogy valóban itt is vannak hiányosságok. Aztán a termelő országok, partnerországok vonatkozásában ott van a FLECT lehetőség az FAO vonatkozásában, hogy a harmadik fázisban megnézzük, milyen lehetőségek vannak. Ez túllép azon országokon, amelyekkel önkéntes partnerségi megállapodással rendelkezünk. A legfőbb agályunk természetesen a kis magán szféra, amelyre negatív hatással lehet a legalitással kapcsolatos bármilyen változás. Aztán a munkadokumentum, ahogy említettem, ez egy visszatekintő jellegű dokumentum volt, a jobb regulációs szabályozási csomag részeként, ezt támogatta a parlament is. Folyik a konzultáció a különböző szolgálatok között még ebben a témában, de nyilván lesz lehetőségük arra, hogy véleményezzék, amikor megszületik június végén ez a dokumentum. Ami az értékelést illeti, a független értékelést, mert a szakértők körű konzultációt folytattak a civil társadalommal, a magánszférával és a partnerországokkal. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az érdekes vitát, köszönöm a bizottság beszámolóját, köszönöm a három különböző szakbizottság tagjának a részvételt. Ezzel az ülésünk ezen részét lezárjuk és rátérünk a következő napi rendi pontra, mert a biztos úr már kint vár, ez már az MB